új uniós alap finanszírozása és a tagállamok hozzájárulása ezen alapokhoz lesz a téma. I oczywiście w imieniu Rady ponownie. Nos, a tanács nevében újfent Schmidt miniszter úr kap szót. Monsieur le Président, euh, Mesdames... Elnök úr, képviselő, hölgyek és urak, nem kell újfent emlékeztetnem a válság súlyosságára, amelyel továbbra is szembesülünk. Teljes mértékben normális, hogy ezen válság nehézségek, ezek a problémák, de ezek a megoldások is a vita tárgyat képezik itt a parlamenten belül. A válság nem ért véget, a kockázatok sem érnek véget, közeledik a tél, és több tízezer, több százezer menekült helyzete egyre romlik. Európa, az Európai Unió és a tagállamok nem maradtak tétlenek ezen kezdetektől fogva összetett helyzettel szemben, hiszen nincsenek könnyű és egyszerű megoldásai ennek a problémának. Számos javaslat született, ezek egy részét meg is valósítjuk, talán túl lassan, ezt elismerem, de kiegészítő erőfeszítések minden szinten továbbra is elengedhetetlenek. Az állam és kormányfők a szeptember 23-ai ülésükön mm, számos kötelezettségvállalást tettek, hogy kezeljék ezt a helyzetet, amely már jelenleg is hatalmas kihívást jelent Európa számára. Támogatnunk kell a menekülteket, akiknek segítségre van szükségük, és akik a lehető legközelebb vannak a származási országukhoz. Nos, ezekben a a lakhatási körülmények gyakran rosszak, néha katasztrofálisak. Gyakran nincsen iskolai oktatás, tanítás a gyermekek számára, akik az első és legfőbb áldozatai ennek a válságnak, ezen konfliktusoknak. Az élelmiszerbiztonság ezen táborokban néha igencsak bizonytalan a következményeket önök ismerik, ez az, hogy az emberek elhagyják ezeket a menekült táborokat, Európa felé indulnak, hiszen nincs semmilyen más választásuk. Fontos tehát most, hogy tiszteletben tartsuk kötelezettségvállalásainkat, ezeket megvalósítsuk, és növeljük a hozzájárulásokat a különböző humanitárius segélyszervezetek számára, illetve pénzügyi eszközök számára, hiszen ezek részei ezen kötelezettségvállalásoknak, ideértve a két új vagyonkezelő alapot, amelyekről ma fogunk eszmét cserélni. Az állam és kormányfő kötelezettséget vállaltak, hogy növelik majd 1 milliárd euróra az Európai Unió kötelezettségvállalását a nemzetközi szervezeteknek és NGO-knak, amelyek a szíriai menekülteket támogatják. Szó van itt a világélelmezési programról, a menekültügyi főbiztosságról és más szervezetekről. Ezen összeg fele az Európai Unió költségvetéséből származik, a másik fele pedig bilaterális hozzájárulásokból a tagállamok részéről. Az első kötelezettségvállalást betartottuk, és már ez október során megtörtént. A tagállamok közölték a kiegészítő fontos hozzájárulásaikat, meghaladjuk az 1 milliárd eurót, és a bilaterális eszmecserük a kedvezményezett szervezeteke már zajlanak, hogy ezen kötelezettségvállalások konkrét projektekké váljanak. A bizottság is teszi ezt, majd a biztos asszony beszámol erről. Ami az új alapokat illeti, a vagyonkezelő alapokat, itt egy fontos eszközről beszélünk, amely lehetővé teszi, hogy a pénzügyi eszközöket összefogjuk, amelyek sok forrásból származnak, egyrészt az Európai Unió költségvetéséből, a tagállamok részéről és harmadik országok részéről, valamint különböző költségvetési sorokból és a humanitárius fejlesztési segélyből az alapválaszol a szíriai válságra, és ugyanezen logikát követi, mint a humanitárius szervezeteknek való hozzájárulást, amelyről az imént szót ejtettem. A hangsúlyt ebben az összefüggésben a rugalmasságra, a helyzet stabilizálására kell helyezni, mely helyzet, ahogyan az imént utaltam rá, igencsak bizonytalan. Ebben a szakaszban a hozzájárulások jelenlegi állapota, ezt be kell vallanunk, nem kielégítő. A kollektív hozzájárulásunkat növelni kell, hiszen krónikusan alul finanszírozottak ezek a projektek, csak 20%-ban finanszírozottak az NGO-k szerint. És itt ez az 500 millió euró az az összeg, amivel a tagállamok az Európai Uniós költségvetés révén hozzá fognak ez járulni. Hadd emlékeztessek arra, hogy az Európai Unió megkötelezettséget vállalt 4,2 milliárd euróval a szíriai válság kezdete óta a humanitárius segítségnyújtás érdekében. A luxemburgi miniszterelnök júniusban a bizottság elnöke vel együtt valamennyi tagállam figyelmét felhívta a kollektív felelősségvállalásra célból. Afrikában, és az a mi felelősségünk, létre kell hozni a tartós feltételeket annak érdekében, hogy azok az emberek, akik máshol keresik a jobb élet lehetőségét, újra visszatérjenek származási országukba. Szükség van a tehetségükre, energiájukra a helyszínen. Az a pénz, amit az embercsempészeknek vagy bűnözőknek fizetnek, hogy Európába jussanak el, valójában sokkal jobb helyet találna a helyi származ, a származás országok szerinti gazdaságban. De legyünk realisták. Ez nem valósulhat meg egyik napról a másikra. Valójában új megközelítésre van szükség a fejlesztési politika területén, amely a különböző tevékenységek, a munkahelyteremtést célozza, a beruházásokat, amelyeket eszközlünk ezen országokban, vagy támogatunk ezen országokban. A fiatalok képzése is fontos, amely gyakran elégtelen a klasszikus ágazatok fejlesztése szintén fontos, amelyek gyakran megszenvedik a, az akár európai konkurenciát a mezőgazdaságban, a halászatban. Tehát az a kötelességünk, hogy támogassuk, egyébként kötelezettséget vállaltunk erre, a fenntartható fejlődést. Jelenleg Máltában zajlik a lavalettai találkozó, csúcs találkozó, ahol is az Európai Unió afrikai partnereivel együtt fontos döntéseket kíván hozni számos kérdésben, melyek a migrációhoz kapcsolódnak. És ahogyan elmondottam az imént, aki migrációról beszél, az nem vonatkoztathat el a fejlesztéshez kapcsolódó kihívásoktól. Az egyik intézkedés a vészhelyzeti alap a migráció mireható okai elleni felépést illetően, illetve az Afrikában otthonukat elhagyott kényszerült emberek helyzetének kezelésére. Itt ugye az emberi jogok tiszteletben nem tartásának kérdése is felmerülnek, konkrét kérdések, amikor megnézünk sok országot, ahonnan jönnek gyakran az illegális bevándorlók, ahol is az emberi jogi garanciák gyakran nem léteznek, vagy éppen pont ellentétes helyzet érvényesül. Az Európai Unió hozzájárulása ehhez az alaphoz két részre lesz osztva. Az első rész az Európai Fejlesztési Alapból, a Fedből és az Európai Unió költségvetéséből származik. Éppen ezért volt lehetőség arra, hogy pontosítsuk, hogy mire költjük el, és így a fenntartható fejlődés érdekében elköltendő összegeket Afrikában közép és hosszú távon le tudjuk kötni. Ez hosszú távú probléma, amelyet csak hosszú távon lehet megoldani. A bizottság bejelentette, hogy az alapok 1,8 milliárd euróra fognak rúgni mártól 2020-ig. Jelentős hozzájárulásukon túlmenően a fejlesztési alapon túlmenően, ami egy kormányközi alap, tehát az 1,8 milliárdos összegen túl körülbelül 20 tagállam, legalábbis jelenleg eddig ennyi jelentkezett, kiegészítő támogatást kíván nyújtani nemzeti szinten. Például Norvégia is csatlakozott. Aztán vannak kétoldalú támogatási programok, ezek folyamatosan zajlanak. A szíriai alap kapcsán ez egy gyors reagálású alap, de a távoli, hosszú távú pénzügyi támogatást nem tudja kiváltani a valettai csúcs találkozó, ami jelen pillanatban is zajlik, olyan lehetőség, amely során partnereinkkel újabb kötelezettségvállalásokra keríthetünk sort. Ezért a hozzájárulásokkal kapcsolatban, kétoldalú hozzájárulásokkal kapcsolatban csak a későbbiekben tudok majd pontos számokkal szolgálni. Ezek ugyanis a valettai tárgyalásokon is fognak múlni. Konkrétan a saját országom Luxemburg 3,1 millió euróval fog hozzájárulni a vagyonkezelői alaphoz. Ez egy 1,03%-os GDP-t jelent, amivel a fejlesztéshez járulunk hozzá. Tehát mindenki vállalásokat tesz. Mi már bizonyos idővel ezelőtt egy 0,7%-os vállalást tettünk, most ezt megnöveltük. Nem mindenki érje el, még a 0,7%-ot sem. És a helyzet bizony olyan, hogy volnak olyan országok, amelyek csökkentették a hozzájárulásokat. Nem akarom bírol, bírálni ezeket az országokat, nem az én helyem ez, de még az én országomban is voltak olyan hangok, amelyek azt kérdezték, hogy nem kéne egy kicsit takarékoskodni a fejlesztési támogatáson, hiszen hát ezzel ártunk bizonyos embereknek, de tudni kell azt, hogy még akkor is, hogyha a költségvetési megszorításokra vagy fegyelemre hivatkozunk, akkor is ezzel költséget teremtünk magunknak. Máshol látjuk, hogy az alulfejlettség és a migráció ez két arca ugyanannak az éremnek. És azt is tudjuk, hogyha nem ragadjuk meg ezt a kérdést a gyökerénél fogva, a nyomor a fiatalok kirekesztésének a problémáját, akkor a fejlődő országokban ezen fiatalok megoldása az lesz, hogy életük kockáztatásával is elhagyják az országokat. És sokat beszéltünk már arról, a bizottság elnöke is mondta, hogy nem falakat és nem szöges drótot kell felhúzni, nem ez fogja megakadályozni őket az ideérkezésben. Úgyhogy most a kérdés a kot, az az, hogy legyünk szolidárisak az afrikai szomszédainkkal, de ez a saját biztonságunkba való beruházást is jelenti. Ez a kihívás, ezt kell, ezt a kihívást kell ma megoldanunk. A lavalettai csúcs találkozó is ezt célozza. Köszönöm. Merci beaucoup, merci, ministre. Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Bizottságtól következik. Alelnök asszony, Georgieva asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. A világ nagyon gazdag lett a világnak ezen a felén annyira gazdag, hogy hatalmas mennyiségű pénzt termelünk. Több mint 67 trillió euróról beszélünk. Máshol viszont annyira nagy a szegénység, és exponenciálisan növekszik, hogy gyakorlatilag a mi adományainkon függ az életük. Sok millióan a túléléshez kell, hogy ráhagyatkozzanak ezekre a mm, támogatásokra. Ezekben az országokban fele az embereknek el kell, hogy meneküljön, vagy konfliktus, vagy természeti katasztrófa miatt. És a belső menekültek bizony nagy részt a mi szomszédságpolitikánkban élnek, tehát közel-keleten, Észak-Afrikában vannak ezek az emberek. Nagyon világos az is, hogy nekünk itt Európában nem csak az a feladatunk, hogy segítsük azokat az embereket, azokat a menekülteket, azt az egymillió embert, aki ideig elérkezett, nem, még további 60 vagy 59 millió szemét kell segítenünk, és ugyanakkor ez a saját érdekünk is, amennyiben azt szeretnénk, hogy a helyzet itt Európában fenntartható maradjon. Szeretnénk segíteni az embereket, támogatni az embereket, de ugyanakkor ez a mi saját érdekünk is. És ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha Libanonban, Jordániában, Törökországban a menekülteket segítjük. De beszélhetnénk Afrika szarváról is, a Sahel térségéről, és ezért az Európai Bizottságnál úgy döntöttünk, hogy a rendes éves humanitárius és fejlesztési munkán felül egy új eszközt szeretnénk létrehozni, egy alapról van szó. Azért döntöttünk így, mert ezzel nagyobb összegeket tudunk majd összesíteni, mert különben egy kicsit fragmentálódik a támogatási rendszerünk. Ebben a rendszerben viszont sokkal gyorsabban és rugalmasabban tudunk alkalmazkodni a gyorsan változó igényekhez. Ezen keresztül több donor tudunk bevonni a folyamatba, és le tudjuk csökkenteni az adminisztratív költségeket, és a hatékonyságot, illetve a ráhatást növelni tudjuk. Azt a döntést hoztuk, hogy két alapot hozunk létre, ahogyan már elhangzott, az egyikről a valettai csúcs találkozón lesz majd szó. Ez az afrikai sürgősségi alap. Ezt Mogherini asszony már az AFET-ben és a DEVE szakbizottságokban is megvitatta a képviselőkkel, és szeptember 9-én Juncker elnök úr azt a célt tűzte ki, hogy az instabil helyzet gyökerénél próbálunk hatást elérni, segítjük az afrikai belső menekülteket. Nagyon örülök annak, hogy szeptember 9-e és október 20-a között a munka olyan gyorsan halad, hogy tulajdonképpen a bizottságban már készen álltunk ahhoz, hogy a megfelelő döntést meghozzuk az alap létrehozásához tehát ez már működőképes lehet, gazdasági lehetőségeket szeretnénk létrehozni, a közösségek ellenállását szeretnénk növelni, kapacitásépítés és jobb migrációs menedzsment a Szahel térségében, Észak-Afrikában és Afrika szarvának teljességében is. Nagyon fontos azt látni, hogy ez az alap az probléma gyökerénél próbál majd hatni, és ugyanakkor az, az azonnali prioritások szintjén is kezelni tudjuk a helyzetet. Rugalmas az alap, konkrét cselekvési lehetőségeket ad, és az Európai Unió vizibilitását is növeli. A különböző cselekvési tervek között ott van a munkahelyteremtés, főként a nők és a fiatalok számára, valamint a fejlesztés és a biztonságpolitika közötti kapcsolat erősítése és a migrációs, illetve a menekült válság helyzetének megoldásába is felhasználható. Várjuk a valettai csúcs találkozót, reméljük, hogy lesznek további felajánlások. Jelenleg, ahogyan hallhattuk Schmidt úrtól, 1,8 milliárdról van szó az alap tekintetében, plusz még 70 millió, amelyet a tagállamok már megígértek, és reméljük, hogy még ehhez hozzájönnek további felajánlások, elkötelezettségek, vagy kötelezettségvállalások a valettai csúcs találkozó alkalmából. Az alap ból 200 millió Algéria, Tunézia és Líbia, illetve ez a térség fogja megkapni. Nem hiszem, hogy magyarázkodnom kellene, hogy miért fontos ez a fajta segítségnyújtás ebben a térségben. A második alap pedig egy regionális alap, amely a szíriai válság megoldásában kínál majd megold, meg, lehetőségeket, megoldásokat, szeptember 24-én javaslat született erre, hogy minél hamarabb regionális szinten tudjunk a krízishelyzetre választ adni. A szíriaiak regionális igényeit kielégítendő, tehát a szomszédos országokban lévő szíriai menekültekre is gondolva. Ugyanakkor segítenünk kell a Szíriában maradt szíriaiakat, és azokat a szíriaiakat is, akik már elindultak Európa felé, és valahol az Európai Unió egyik szomszédjában találhatók a nyugati útvonalon. Úgy hívják ezt az alapot, hogy Madát alap, ez azt jelenti, hogy remény alap, Szeretnénk ezen keresztül a szíriai menekülteknek azt az üzenetet közvetíteni, hogy van remény, nem felejtette el őket a világ. Mert nagyon sokan Európa felé menekülnek azért, mert elvesztették minden reményüket saját maguk és a gyermekeik életével kapcsolatban. Az alap egyik célja az oktatási támogatás a szíriai gyermekek számára, hiszen már öt éve háborúban áll ez az ország. Ebben az országban, ahol igen magas szintű oktatás folyt, több mint 47, 97-98 százalékos volt az írástudók aránya, tehát rengeteg tanár, orvos, mérnök került, került ki innen. Most ezeknek a gyerekeknek legalább egyharmada nem jár iskolába egyáltalán, vagy pedig nem rendszeresen jut el az iskolába. Szeretnénk nekik segíteni abban, hogy megkapják azt a, a fajta oktatást, amit megérdemelnek, és hogy gyermekei, illetve hogy a családjaikat is ezen keresztül támogatni tudjuk. Tizen hajlandóságot mutatott arra, hogy ebbe az alapba részt vesz, vegyen, ez további 32 milliót jelent, de lehet, hogy harmadik országok is segíteni fognak. Szeretném megköszönni azoknak a tagállamoknak, akik már felajánlották ezeket az összegeket, de a UNICEF, a UNHCR, a világélemezési program segítségét is köszönjük, hiszen számunkra, európaiak számára rendkívül kritikus helyzet ez. Most fel kell állnunk, és reményt kell támasztanunk, építenünk, hogy Európa a jó felé vezető erő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig következik a frakciók nevében a felszólalások sora. Az első felszólalónk a néppárt nevében Bőge úr lesz. Másfél perc. Vielen Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr, tisztelt elnök asszony. Figyeltem arra, amit mond, de őszintén szólva csalódott vagyok, ugyanis egyben egyetértek önnel, miniszter úr, aki azt gondolja, hogy a szöges dróttal és a kerítéseken meg lehet oldani a problémát, az téved. De úgy tűnik ma nem tudják kimondani azt, hogy ki mennyit akar befizetni ebbe a két alapba, és mikor. Hogy félreértés ne essék, mindannyian közösen dolgoztunk egy kezdeményezésen, egy hónappal ezelőtt gondoskodtunk arra, arról, hogy 2015-2016-ban az európai költségvetésből másfél milliárd eurót tudjunk rendelkezésre bocsájtani különböző átcsoportosítások révén és a prioritásaink megváltoztatása révén. Azonban meghallgatjuk, hogy Gutierrez úr az ENSZ menekültügyi biztosa mit mondott arról, hogy mennyi pénzre van szükség. Nem elég a szimbolikus értékű cselekvés, ha azt akarjuk, hogy a menekültek a hazájuk közelében található menekült táborokban maradjanak. Ami a világélelmezési programot illeti, illetve az UNHCR-t, illetve az ENSZ menekültügyi főbiztosságát, és azt, hogy ezek mennyi források forrást kaptak az elmúlt hónapokban. Láthatjuk, hogy vannak előrelépések, igen, de ez még nem lesz közel sem elegendő a közelgő télre való tekintettel. Éppen ezért felmerül a kérdés, hát bocsánat, elnök asszony, de két percem van. Nem, két perc. Igen, két percem van. És tíz másodperc plusz, mert félbeszakított. Tehát a 78-as cikket nem kellett volna jogalapként venni az átcsoportosítási mechanizmusra vonatkozólag, hanem a 79-es cikk hármas bekezdésére kellett volna hivatkozni. Ez lett volna a helyes megoldás, de nem voltak elég bátrak ehhez, sok tagállam felelős ezért, ezért én azt kérném, hogy gondoskodjunk arról, egyszer mindenkorra, hogy ez a az alapokra támaszkodó megállapodás működjön, máskülönben meg kell azt kérdőjelezni, és kérem, biztos asszony, számoljon be arról, hogy ki, mikor és mennyit fizetett be, máskülönben elveszítjük a hitelünket, és a szolidaritást és a humanizmusunkat is. Köszönöm. Okay. Köszönöm Böge úrnak, volt egy kis félreértés az én papíromban önnek másfél perce van de nagyra értékelve az ön munkáját két és fél percet is szvesen adok neki. E, következik gardia zabal rubial képviselő asszony az én papromban két perc áll rendelkezésére most már ellenőrizni fogom ezeket az időkereteket is. parancsoljon! Köszönöm szépen! tisztelt biztosasszony, tisztelt miniszter úr, a menekült és migráns válság egyben szociális és humanitárius kihívás is, és költségvetési kihívás is. Ez utóbbira szeretnék koncentrálni. Az Európai Uniónak vannak programjai, új programjai a menekült válság kapcsán. 330 millió összeg, és szeretném, hogyha a bizottság a továbbiakban is még helyt állna. De nagyon nem mindegy, hogy a tagállamok által befizetendő része mi lesz. Szeptemberben, októberben Schmidt úr felhívta a tagállamok figyelmét, hogy elkötelezték magukat arra, hogy az élelmezési programban és más programokon belül néhány millió euróval hozzájárulnak ezekhez a pénzekhez, és csak néhány tagállam teljesítette a kötelezettségét, így még mindig 7 milliárd euró hiányzik, vagyis az összesen 9,4 milliárd bevételükből a tagállamoknak 2 milliárdot át kéne irányítani ide. A, a parlament ugyan ennek a szabályszerűségét vitatja, de eljött a határidő, 18-án be kéne fizetni a tagállamoknak a közös alapba a pénzt. És ha már elkötelezték magukat a tagállamok, akkor be kéne, hogy tartsák a szavukat. Erre kéne őket rá kényszeríteni. Nem engedhetjük meg magunknak jelenlegi körülmények között, hogy felelőtlenül ígérgetünk. Ezt megfogalmazta a tanács is. Másfél percet szeretnék Kölmel úrnak adni. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindannyiunk számára világos, hogy az Európai Unió tagállamai a jelenlegi válság kezelésében fel kell, hogy nőjenek a feladathoz, eleget kell, hogy tegyenek a kötelezettségeiknek. Ide tartozik az is, hogy támogassuk ezt a kezdeményezést, hiszen Széria és összességében az afrikai kontinens is rá van szorulva a segítségünkre, ezért a 2,3 milliárd euró nyilvánvalóan egy szükséges összeg, nem elégséges, de mégiscsak egy fontos lépés ez. Költségvetési szempontból felvetődik a kérdés az is, hogy milyen hatékonyan tudjuk a pénzt bizonyos célokra fordítani. Mindig is úgy gondolkodtunk mi, hogy a pénzeket a válsággócokhoz a lehető legközelebb kell elkölteni, így hatékonyabbak tudunk lenni, ugyanazért a pénzért többet kapunk. Ez azt jelenti, gondoskodnunk kell arról, hogy az emberek ne keljenek útra, több ezer kilométert utazva, hanem ott helyben kell segíteni rajtuk. Itt most a költségvetésről beszélünk, ez a témánk, de állandóan azt sérelmezzük, hogy csak pénzről beszélünk, csak költségvetésről. Én továbbra is hi- hiányolom a világos koncepciót, az EU-hoz méltó koncepciót, annak érdek, amelynek az lenne a célja, hogy foglalkozzunk végre a probléma számos vetületével, és egy tényleges megoldást találjunk. A válságot ugyanis nem sikerül megoldani egyedül pénzzel, pénzre is szükség lesz, de nem csak pénzre, és végre vissza kell térnünk ahhoz, hogy az Európai Unióban a jogszabályokat egységesen alkalmazunk mindenkire vonatkozólag. Köszönöm. Pré úrnak adok szót, kettő perc rendelkezésére, képviselő úr. Uh, merci, madame la Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves képviselők, meghallgattam a tanács és a bizottság képviselőit, és azért egy kicsit meglepett az, amit hallottam, ugyanis az az, élete, az, az érzés alakult ki bennem, hogy a helyzet tehát nem értékelik kellőképpen, mert egészen drámai a helyzet. Gyakorlatilag 3 millió további menekültről beszélünk tehát azért ezt jó lenne látni, és bátornak kell lenni ahhoz, hogy kimondjuk ezt. Úgyhogy ebben az értelemben ezek az alapok sem lesznek elégségesek. Rendben van, jó, hogy léteznek ezek az alapok. 5 milliárd a szíriai alap esetében akkor, illetve hogy 1 milliárdról van szó, akkor, hogyha majd mindenki befizeti a saját magát, tehát a ráeső részt. De azért ne felejtsük el, hogy nagyon sok menekült Szíriában belső menekült, illetve a környező államokban él menekült táborokban. Most Európában sikerült 160 ezer menekült elhelyezéséről döntenünk, de összesen ugye egy milliárdról van szó. Nem tudom, hogy ebből nem vontak-e túl messzire menő következtetéseket. Az európai bilaterális kapcsolatok, a fejlesztési alap, afrikai alap, ezek mind csepp lesznek a tengerben. Lehet, hogy valami fog változni, de biztosan nem sok, és az Európai Unió, a tagállamok egy globális stratégiát kellene kidolgozzanak. Így talán jobb ö, eredményeket tudunk majd elérni, mint amit eddig sikerült. De kiknek fogjuk adni ezt a pénzt? Erdogánnak fogjuk adni, ugye, aki ő kéri, vagy pedig egy specializált menekült ügyel fogó, foglalkozó civil szervezetek fogják kapni. Az rendben van, ha együttműködünk, de azért ne alázkodjunk meg. Képviselőasszony. Képviselőasszony 1 perc 30 másodperc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót álljunk ki a szolidaritás mellett, és olyan integrált megközelítést alkalmazzunk, amely a humanitárius támogatást, a béke építést és a fenntartható fejlődést egyszerre szolgálja egy átlátható, elszámoltatható kereten belül. Rugalmasságra, hatékonyságra van szükség, de ez a pénzalap még túl kicsi ahhoz, hogy ebből érdemben eredményeket lehessen elérni. Szíriában, Törökországban és Afrika egyes régióiban. Egy kicsit az a benyomásom, hogy az infrastruktúrát sokkal fontosabbnak tartja általában az Európai Unió, mint az embereket. Nem az emberekbe ruházunk be kellőképpen. Az Európai Unió fő donoraként ezen alapoknak az lenne a dolga, hogy a bővítés és az egyéb biztosok a parlamenttel közösen az általános stratégiát megvitassák, és ezen alapok felhasználási céljairól egyeztessenek. A humanitárius támogatás mellett szociális fejlesztésre, gazdasági növekedésre, a projektek stabilitására kell odafigyelni, és teljes körű tájékoztatást kell adni azon ö, költőkről, akik a pénzeket elkölthetik, és minden szempontból el kell tőlük várni az EU pénzügyi szabályainak való megfelelést. Ugyanakkor a mi részünkről pedig rugalmasabb kezelésre van szükség, hogy gyorsan, egyúttal átláthatóan és demokratikusan kerüljenek a pénzek felhasználásra. Következő hozzászólunk, Hautala képviselőasszony. Képviselőasszony kettő percben beszélhet. Parancs. President, Elnök asszony, nagyon jól emlékszem, amikor Georgieva asszony, Georgieva biztos asszony legutóbb a Deveszak bizottságban járt, mielőtt a költségvetésért felelős alelnöké vált, és nagyon jól emlékszem arra, hogy Georgieva asszony ön azt mondta, hogy ha nem foglalkozunk a kiváltó okokkal, a humanitárius válság kiváltó okaival, akkor nem fogunk tudni megbírkózni a költségekkel és a válság okozta szenvedéssel, emberi szenvedéssel. Teljesen igaza van, igaza volt annak idején, és szerintem már akkor láthattuk a jeleit a közelgő válságnak. Ezúttal azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon örülök, hogy itt van a luxemburgi soros elnökség, és hogy támogatják ezt a kezdeményezést. Luxemburg ugyanis egy kisország ugyan, de egy nagyon konzisztens, következetes fejlesztési partner és donor ország, és úgy gondolom, hogy nagyon sajnálatos, hogy egyes tagállamok, úgy az én hazám Finnország is, csökkenti a fejlesztési hozzájárulását. Finnország esetében 42%-os csökkentésről van szó. Ez nem hogy csökkentés, hanem összeomlás. Juncker úr is elmondta, hogy egyszerűen nem normális az, hogy a tagállamok a fejlesztési célú összegeket csökkentik. Most, hogy itt van ez a két alap, a lehető legjobbat kell kihozni belőlük, de azért van néhány kérdésem. Amikor sürgősségi kérdésekről van szó, sürgető esetekről, akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk a segélyezés hatékonyságának elveit betartani. Hogyan tudjuk tiszteletben tartani az adott országok eljárását, hagyományait, hogyan tudunk az emberjogi megközelítésünkhöz ragaszkodni, és hogyan tudjuk a segélyezés fragmentáltságát felszámolni, ez ugye egy súlyos probléma, még akkor is, hogyha már régóta dolgozunk ennek a felszámolásán. Természetesen a források nem friss források, nem friss pénzről van szó, és tudnunk kell, hogy néhány már elkezdett projekt kárára hozzuk létre ezt a két alapot. Hogyan tudjuk biztosítani, hogy ez a két alap komplementár módon tud majd együttműködni más alapokkal? Köszönöm. Képviselő asszony, képviselő úrnak adok szót, egy perc áll rendelkezésére képviselő úr, parancsoljon. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. A bizottság vezetője, Juncker asszony és Eva asszony is többször elmondták, hogy mennyire fontosnak gondolják a migrációs kérdést és hogy annak a gyökerénél kell hatni. Itt megint emlékeztetnék arra, hogy a tagállamok is elkötelezték magukat, de ne felejtsük el azt, hogy mit mondanak rólunk az Európai Unióról, mindig elkötelezettek vagyunk, odafigyelünk, fontosnak ítélünk dolgokat, és aztán a végén bedobjuk a törölközőt. Hogyha mindez csak szavak szintén marad, ahogy általában, akkor nem lesznek itt tettek, nem követik majd tettek ezeket a szép szavakat. Most az, hogyha az alapot más alapokból való átcsoportosításakkal fogjuk megoldani, akkor tulajdonképpen ez olyan, mintha egy másfajta drogot adnánk egy drogfüggőnek, és nem gyógyítanánk meg, mert nagyon jól tudjuk, hogy mik ezek a problémák, honnan fakad a migrációs nyomás. Én azt hiszem, hogy itt komoly programokat kellene létrehozni az oktatás, a KKV-k támogatásán keresztül. In two minutes. A következő felszólaló B. úr, két perce van. Kedves kollégák, biztos asszony, ma reggel azt a hírt kaptuk, hogy a szíriai hadsereg képes volt visszaszerezni bizonyos területeket, Kveires támaszpontja körül, Aleppo városában, amelyet már, amely már nagyon sokat szenvedett. Szeretnék örül most itt kifejezésre jutatni örömömet azzal kapcsolatban, hogy talán ez egy fénysugár és az iszlám állam tevékenységének végét jelző úton az első lépés. De ugyanakkor ne felejtsük el, hogy pragmatikusnak kell maradnunk, Annó az EU-s tagállamok bezárták a nagykövetségeiket, és nem voltak megfelelően pragmati, pragmatikus pragmatikusak. Én azt hiszem, hogy itt a Szíriával való diplomáciai kapcsolatok visszaállítása lenne a legfontosabb. Most egyszer legalább az EU egy kicsit világosabban látta a helyzetet, mert a szíriai EU-s képviselő nem fejezte be a kapcsolatait Szíriában, hanem állandóan visszalátogat oda, és támogatnunk kell az olyan szervezeteket is, mint amilyenek az orvosok határok nélkül, és az egész Szíriában működő szervezeteket is támogatnunk kellett, akik, akik igazi humanitárius munkát végeznek. A Vörös Keresztre gondolok, és az ENSZ szervezetekre, akik már a probléma hatása alatt kezdenek megroppanni pénzügyileg is. Vannak más szervezetek is, mint a közelkeleti keresztények, SOS civil szervezete, nagyon sok az önkéntes, és ők nem csak Szíriában, hanem Libanonban, Irakban és Jordániában is dolgoznak. Mindig is képesek voltak az, ezek a fiatalok arra, hogy elkötelezetten végezzék pragmatikusan munkájukat. Képviselők közül Balcó képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon! elnök asszony a migránsválság megoldására a legfontosabb feladat a forrás megszüntetése lenne ehhez az arab tavasz által sújtott országokban kellene nemzetközi együttműködéssel békét és stabilitást teremteni. a mostani döntés az afrikai sürgősségi alap létrehozása egy pozitv lépés amennyiben sikerül elérni

ideje megálltani a népvándorlást és megvédeni európa identitását kultúráját. köszönöm szépen! én is köszönöm képviselő úr hozzászólását ezzel a képviselőcsoportok vezérszónokainak a hozzászólásának végére értünk önálló képviselői hozzászólások következnek elsőként fernandes úrnak adok szót parancsoljon! köszönöm szépen tagállamok több milliárd eurót kell, hogy most előteremtsenek. Ezek nem tervezett pénzek. És 2,3 milliárd ebből vám és büntetési bevétel kéne, hogy legyen. De ez nem realisztikus tervezés. A tanács, a tagállamok nem lesznek képesek ezt előteremteni. Külön további pénzügyi erőfeszítések nélkül kéne a tagállamoknak képeseknek lenniük ezt a két milliárd eurót kiperkálniuk, A menekült válság kényszerhelyzetbe hozott minket, de szerintünk a gyökereknél kéne megragadni a problémát, és az Európai Unió valamennyi intézményének azon kellene lennie, hogy ezeket az alapokat feltölti, mert ezek jobb képzést, jobb jövőképet adnak a potenciális menekülőknek, és duplán megtérülnek. Tehát eh, az európai költségvetésnek ki kéne egészíteni a tervezett összeget továbbiakkal. Fernandez úr, Hovun úr kíván öntől kérdezni kék, kér, kártyás kérdésre. Kovun úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Azt szeretném kérdezni az úriembertől, hogy nem lenne jobb jelenleg az, hogyha az Egyesült Királyság inkább a szírtörök határon levő táborokat támogatná még több pénzzel. De ennél talán még jobb lenne, hogyha ezek az országok maguk teremtenék össze ezt a pénzt a saját problémáikra, és nem az Európai Unió országainak kellene ehhez adakozni a nemzeti kormányok tegyék, amit akarnak, és az Európai Unió maradjon ki ebből. Fernández úr, mi a válasz erre? Köszönöm szépen. Az Egyesült Királyság, mint célország, még pénzeket is fog kapni. A tagállamoknak van lehetőségük arról dönteniük, hogy milyen célokra menjen a pénz. Én azt mondtam, hogy ezek olyan pénzek, amelyek vámbevételekből és ö, bírságokból származnak, tehát az adófizetők pénzét nem költik erre a tagállamok. Nyilvánvaló, hogy a pénzek kezelését persze nagyon átlátható módon kell csinálni, és el kell velük érni konkrét célokat, de ehhez viszont hatékony fellépésre van szükség, és ehhez koordinációra van, közös kezelésre van szükség. Ha szétdarabolódik a pénzek költése, akkor nem lesz hatékony. Geyer úr kap másfél percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Schmidt miniszter úr, Georgébe biztos asszony. Egy kicsit Képzeljünk el egy beteget a kórházban. Én egy tagállam kormányfője vagyok. Ha Brüsszelben eh, járok, akkor az Európai Tanácsban döntéseket hozok, amely eh, során én magam is felszólítom a többieket, hogy fizessenek bele ebbe a közös alapba. Amikor hazamegyek, eh, és otthon újra kormányfőként működöm, akkor azt kommunikálom, hogy ez egy általános szándéknyilatkozat volt, csupán szó sincs arról, hogy pénzeket kéne folyósítani. Doktor úr, mit javasol nekem? Hát azt hiszem, hogy igen, egyfajta skizofréniáról van itt szó, gyógyszerre van szüksége az ilyen vezetőknek, mert teljesen más tesznek, mint amit mondanak, vagy csak minimális összegeket folyósítanak, éppen annyival, hogy a szavazati jogukat éppen még garantálják a tanácsban. A bizottság a 8-as költségvetési módosításban 9 milliárd e, euróval megkönnyíti a tagállamok terhét. Ez százszor annyi egyébként, mint a tanács, mint amennyit a tanács vissza akar tartani, és idézek, az úgynevezett e, előre nem látható fejleményekre. Tehát végképp nincsen a tagállamoknak mentsége. Következő felszólalónk az a csúr. Pani Przewodnicząca, Panie Panowie. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim. Az Európai Bizottság létrehozta ezeket az alapokat, amelyekkel a helyzet stabilizálódását kívánjuk elősegíteni, valamint a migrációs helyzet jobb kezelését. Továbbá ezek az alapok a fejlesztési együttműködést is elősegítik, valamint más területeken is előrelépést jelenthetnek. Az Európai Unió az alapok létrehozására jelentős forrásokat bocsát rendelkezésére, rendelkezésre, és azt várja el a tagállamoktól, hogy ők is járuljanak hozzá. Azonban egyelőre nem túl sok tagállam járult hozzá az alapokhoz, Kérdés, hogyan kívánja kezelni ezt a helyzetet az Európai Bizottság? Másodszorban az olyan tagállamok, mint Lengyelország más programokat finanszíroznak jelentős forrásokkal, például a világélelmezési programot is. Hogyan lehet ezeket az új forrásokat a már meglévő struktúrák és programok fényében hasznosítani? Köszönöm. A következő hozzászólónk Verzsia képviselőasszony egy percben Köszönöm szépen. A szíriai alap célja a fiatalokra, a gyermekekre, az oktatásra és az élelmiszerbiztonságra vonatkozik, ennek örülök. De Afrikával kapcsolatban tulajdonképpen a migráció alap gyökereire próbálunk hatni, vagyis a kártumi, rendel, a kártumi folyamatot szeretnénk visszaállítani, és a legborzalmasabb rezsimekkel fogunk együttműködni. Szudán, amely a saját népességét bombázza, Eritrea, ami tulajdonképpen egy nyílt börtön, és még sorolhatnám. Ezek a kormányok maguk az instabilitás okai. És, az, és ráadásul részt vesznek az ember kereskedelemben, mint ahogy azt már az ENSZ is egy tanulmányában megmutatta. Ezt az összeget gyakorlatilag a Fedből vesszük el, és az afrikai országok ezt már megértették, hogy ez cinizmus, fantazmagória, és az Európai Unió továbbra is az egyetemes értékeit csapja arcul, és ne felejtsük el azt, hogy itt afrikai drámáról van szó, 300 millió emberről. Valéró képviselőasszony kicsit több idővel, 1 perc 30 másodperccel gazdálkodhat. Tack, fru talman Varje liv som går förlorat på vägen till... Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden egyes élet, amely elvész az Európa felé vezető úton, túl sok, túl magas ár, nem is lényeges, hogy mielől menekülnek az emberek, legyen szó a szíriai háborúról, vagy az afrikai nyomorról, tragédiáról van szó, és ezt Schmidt úr is elmondta, a kerítéssel nem lehet kintartani a menekülteket, de a többi migráns sem ha valaki bejut Európába, és aztán hazaküldik, ugye sokan azt mondják, hogy őket haza kell küldeni, akkor úgyis újra és újra visszajönnek Európába. Az okokat, a kiváltó okokat kell felszámolnunk, amelyek miatt az emberek útra kelnek, és azt hiszem, igen, nagy feladat előtt állunk éppen ezért. Aggaszt egy kicsit az, amiről a tanács október 20-án döntött, túlságosan a migrációs kérdésekre összpontosítunk, a határokról beszélünk, és a rövidtávú célokról, de a hosszú távú célokat szem elől tévesztjük, a fejlesztéspolitika, az országok megsegítése hosszú távon lényegesebb lenne, van még egy további probléma is, erről többen is szóltak már. Ez a költségvetés. Sok tagállam csökkenti a költségvetést, illetve az erre a témára fordított forrásokat. Az elnök asszony megszakítja a felszólalót. Gél asszony a következő, Gél úr, elnézést, Gél úr a következő felszólaló, egy perc. Köszönöm szépen. A tömegvándorlás ezt meg kell állítani, és a lehető legközelebb a forráshoz kell segíteni az embereken. A környék kormányait felszólítjuk arra, hogy vegyenek részt egy globális megoldásban. Elsősorban a szomszédországok feladata ez. Az európai ö, politikai establishment most ezt a válságot megint arra akarja kihasználni, hogy az adó fizetők, angol adó fizetők pénzét elköltse. Erre mi nemet mondunk ez amúgy is teljesen haszontalan elköltött pénz. Ezek helyett a pénzek helyett életeket kéne menteni helyben. Az 500 ezer dollárnyi, fontnyi pénzből tudom, hogy majd nagyon sok, nagyon sok könyvet, tankönyvet lehetne nyomtatni, és nem ne, ne propagandát, hanem értékeket képviseljünk példámutatással, és nem ráerőltetéssel. The next speaker is... Köszönjük szépen a következő felszólaló Kappel asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elnök asszony, miniszter úr, biztos asszony, hétfőn volt a belügyminiszterek tanácsa, és nyilván a migrációs kérdéssel foglalkoztak. De a következtetések nagyon saványak, a probléma tükrében nagyon kevés döntés született, a bizottság döntései is nagyon kevéssé kielégítőek, nem látszik fenntartható megoldás, nem látjuk, hogy a külső határokat megbízhatóan tudnánk védeni. A, védeni a Frontexnek túl kevés a pénze, az európai programok ö, nem fogják ezt megoldani, és a 160 ezer menekült befogadása csak töredékét oldja meg a problémának. A mai alapok létrehozását nyilván üdvözlöm, de nem látható még, hogy ezekből mennyit, mikor, mire fognak kiadni. Ez elfogadhatatlan helyzet. A helyzet stabilizációjára túl későn kerítünk sort. Eddig és úgy látszik, hogy még az ENSZ élelmezési programja is kifogyott a pénzből. Több mint 400 ezer ember Tarthatatlan ez az állapot a polgárok számára, az elnök asszony félbeszakítja a felszólalót. Epitideus úr, egy perc. Köszönöm szépen. Annak érdekében, hogy kezelni tudjuk a migrációs válságot, amely a szíriai válsághoz kapcsolódik, valamint az afrikai helyzethez, az EU-s tagállamoknak több mint 500 millió eurót kell befizetniük majd, de áltatjuk magunkat, hogyha azt gondoljuk, hogy ez majd megoldja a problémát. Továbbra is menekültek és migránsok fognak nagy számban Európába érkezni, biztosítani kell a finanszírozást a probléma megoldására, és továbbra is szenvedni fognak az e- európai polgárok, hiszen tőlük és a görög polgároktól is többek között elvesszük a pénzt annak érdekében, hogy az illegális migránsokat finanszírozzuk. Hogyha ezt a kérdést meg akarjuk oldani, akkor a kiváltó okokat kell felszámolnunk, először is véget kell vetnünk azoknak a háborúknak, amelyek ezekben az országokban dúlnak, és a migránsok hazájában kell gazdasági fejlődést segítenünk segélyekkel, és a, meg kell szüntetni a gazdasági migrációt. Emellett a származási országokban kell létrehozni az úgynevezett hotspotokat, és Törökországot pedig kötelezni kell arra, hogy biztosítsa megfelelő határőrséget, ahelyett, hogy több ezer migráns küldjön Európába. Köszönjük szépen, és úr, a következő másfél perc. Az Európai Parlament mindig is egyfajta átfogó megoldást kínált a migrációs válsággal kapcsolatban. Éppen ezért mi nagyon örülünk annak, hogy az új Afrika alap megvalósul, amely az már a létező Szíria alapot fogja kiegészíteni. Lavalettában reméljük, hogy sikerül majd a menekült státuszt nem megkapó migránsok visszaküldését is megoldani. Reméljük, hogy lesznek olyan országok, akából segítséget nyújtanak nekünk, és ez az 1,8 milliárd euró, amelyet más területekről is ide vontunk, megfelelő megoldást jelent. Itt a hatékonyság a kulcs ahhoz, hogy valós fejlesztéstámogatást lehessen létrehozni, és azt várjuk az Európai Bizottságtól, hogy átfogó információkkal tájékoztasson bennünket az alapok felhasználásának kérdésében. De természetesen ezt nem szabad ürügyként kezelni, mindenképpen elég pénzt kell berakni az alapba. Adott az idejével. The next speaker is Madame Thomas in one minute. Merci, Madame la Présidente Köszönöm szépen. Egy egészen különleges helyzetben vagyunk. Én úgy gondolom, hogy nem lehet ezt eleget hangsúlyozni, hiszen itt erkölcsi és történelmi felelősségünk van, reméljük, hogy megfelelően fogunk tudni a helyzettel megbirkózni. Egy humanitárius krízisről van szó. Ugyanakkor az alapok szerintem két problémát is felvetnek. Az egyik az azt jelenti, hogy az egyik az arra vonatkozik, hogy nem biztos, hogy pénzügyileg megfelelő forrásokkal tudjuk majd ellátni, és a másik, hogy a négyes fejezet plafonértékei a költségvetésben túl alacsonyak, és ezért ezt fel kellene tölteni, és a másik pedig a demokratikus ellenőrzés hiánya nagyon szűk tehát a költségvetési keretünk, és maga a költségvetés az, amely a humanitárius válsághelyzet tehát nem fogja tudni megoldani. Itt nagyon sürgős helyzetben vagyunk, tehát ezt mindenképpen át kell gondolnunk a következő pénzügyi tervre vonatkozólag. Perccel rendelkezésére parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Görögország nem képes több illegális menekültet fölvenni. A görög szigetek tele vannak szegény szíriai menekültekkel. Az EU pedig csak filéreket lök, vet oda nekünk, hogy próbáljunk boldogulni a helyzettel. És ahelyett, hogy Törökországot fenyegetnénk, és próbálnánk rávenni arra, hogy az embercsempészekre lecsapjon, minket toszogatnak. A hotspotokat Törökországban kéne létrehozni, nem Európai Uniós területen, hogy ott már el lehessen dönteni, hogy a GDP, egyfőre jutó GDP alapján hova irányítják őket. És Afrikában pedig fejlesztési pénzeket kellene arra fordítani, hogy csökkentsük az onnan hozzánk áronomba megküldtek számát. Mr. Wolfnak 1 perc 30 másodperce van, parancsoljon. Köszönöm szépen. Az idén 1,3 millió menekült és migráns érkezett Európába, jövőre valószínűleg 3 millió migráns és menekült várható. Az Európai Unió megoldása pedig az, hogy néhány milliárd eurós alapot hoz létre, ezzel próbálva megoldani az afrikai problémát, egy olyan problémát, amelyet az okozott, hogy támogattuk a rezsémváltást Líbiában, Szíriában, egy afrikai probléma, amelyet azzal okoztunk, hogy versenyre keltünk az afrikai vállalkozásokkal, és támogatjuk azokat a kormányokat, amelyek a saját népüket terrorizálják. Az Európai Unió nem Afrika barátja, és nem az afrikai népek barátja. Az Európai Unió nem barátja Afrika azon potenciáljának, hogy gazdasági hatalommal nője ki magát. Gyakorlatilag csak a kontinens túlélési esélyeit rontjuk rontjuk azokat az esélyeket is, hogy az afrikai kontinens saját maga számára tudja előállítani a szükséges élelmet, védjük a német kávéipart, ezzel is ártva Afrikának. Egy nagy államférfi egyszer azt mondta, hogy Afrikának nem halat kell adni, hanem lehetővé kell tenni nekik, hogy maguk halásznak ki azt a halat, amelyre szükségük van, hogy a saját magukat elláthassák. Köszönöm. Elvetkezik kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Az Afrika alap azért mégiscsak újító jellegű, és emlékezni kell arra is, hogy voltak korábban is fejlesztési alapok, de nem sikerült a programozás során a jelenlegi válsághelyzetet előre látni. Most persze felmerül az a kérdés is, hogy miért volt ez így. Én most három aspektust emelnék ki. Egy intelligens finanszírozás, előrelátás és a hatékonyság eredményorientáltság. Át kell gondolni, intelligens megoldásokat kell kínálni, és óvatosan kell megközelítenünk a helyzetet fontos az, hogy többen, minél többet, több szereplőt bevonjunk az alapfinanszírozásába a köz és a magánszféra részéről egy aránt. Fontos lenne az is, hogy ezeknek az országoknak a kapacitásait erősítsük, hogy a következő évek során kirobbanó krízishelyzeteket meg tudjuk akadályozni, meg tudjuk előzni koherensnek kell lenni a különböző célkitűzések között, és végül, ami az eredményeket illeti, hogyha hatékonyak akarunk lenni, akkor ki kell mondanunk azt, hogy a prioritásainkat célzottabbá kell tenni, és kevés, kevesebb prioritásra lenne szükség. Hatékonysági indikátorokat, mutatókat kell kidolgoznunk, és szisztematikusan ellenőriznünk kell a helyzetünket. Többet adunk, többet kell adni azért, hogy többet kapjunk vissza, és azok, akik ebben az alapban részt vesznek, adjanak többet, de az afrikai partnereknek nem mondhatjuk azt Lavalettába, hogy ők adjanak többet, ez lehetetlen. Tehát le kell vonni a múlt következtetből a következtetéseket és a migrációs problémáját csak Afrikával való együttműködésben tudjuk megoldani. From... Van itt egy sárga, egy zöld kárt, kék kártya. Elfogadja? Koblan úrtól. Csak egy kérdés. Azt szeretném megkérdezni, hogy egyetérte azzal, hogy az Európai Unió teljesen pazarolja a pénzt, már a múltban is húsz éve ugyanígy viselkedünk, és Afrikának csöpögtetünk pénzeket, nem lenne talán jobb, hogyha végre azt mondanánk itt Európában, hogy Franciaország vagy az Egyesült Királyság adja oda ezeknek a pénz, országoknak a pénzt közvetlenül, semmi értelme nincsen annak, hogy az EU-n keresztül csatlakoztassuk, e, csatornázzuk ezt meg. Tehát valahogy zárjuk közvetlenre ezeket a kapcsolatokat. Egyetért ezzel? Gabriel asszony, önné a szó. Igen, két gondolat ezzel kapcsolatban. Elsősorban én úgy gondolom, hogyha nem értettük meg, nem tudtuk levonni a következtetéseket a válságból. Nos, hát igen, korábban, amennyiben EU-s szinten tudtunk volna fellépni, akkor ez a mostani válság nem lett volna ilyen mélyreható, mint most. Tehát nem értek egyet ezzel. És ugyanakkor elég azt is megvizsgálni, hogyha számokat megnézzük, hogy bizonyos indikátorok pont az Európai Uniós finanszírozásnak köszönhetően javultak, kevesebb a gyerme, az éhező gyermek, a nőket jobban tudják kezelni, az egészségügyi helyzetük jobb. Nagyon nehéz persze a helyzet, de folytatni kell ezt a munkát, mert néhány év múlva már majd le tudjuk, el tudunk könyvelni eredményeket is. Képviselő úr, képviselő asszonynal megbeszéli később. Most megadom a szót Guerrero Szalom képviselő úrnak. Képviselő úr, egy perc 30 másodperce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyet értek a szándékokkal, amelyek ezen alapok létrehozását vezérelték. A válság régóta tart, egyre több az elüldözött ember, és eddig nem volt pénz arra, hogy ezt a problémát kezeljük. Nehezen tervezhetők az ilyen összegek, de most már nagyon látható, hogy szükség van rájuk. Úgyhogy ha jó koordináció mellett hatékonyan töltik, költik el őket, és persze ha jövőben tervezettebb lesz ezeknek a, az elköltése, akkor asak lehetnek de ne felejtsük, hogy ezen pénzek többsége más alapokból lett lecsípve, és így más európai célok fognak sérülni. Az Európai Bizottság tervezetét, ha megnézzük, most nem akarok tagállamokat említeni, de a tervezett összegek a tagállamok által befizetendők nem felelnek meg az egyes országok kapacitásainak. Ezért további pénzeket kell előteremteni, nem csak más pénzek átirányításával kell kezelni a kérdést. Ha őszinték vagyunk magunkkal szemben, és valóban akarunk a, az éhezéstől és a háború elől menekülő embereken segíteni, akkor igenis friss pénzekre is szükség lesz, hogy a szavainkat át tudjuk ültetni a gyakorlatban. Válaszol erre a felvetése is. Trebezius képviselőasszonynak adok szót egy percben Madame Trabezius, you have the floor in one minute. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szíriai segélyprogramot nyilván üdvözöljük, ezzel talán a menekültáborokban az élelmiszer ellátás javul. Több európai tagállam csökkentette az ENSZ felé történő kifizetéseit, pedig a helyzet folyamatosan súlyosbodott. Németország és az EU is eddig ignorálta a problémát. Most megpróbáljuk Törökországot rávenni arra, hogy helyettünk védje meg a határainkat, és Törökországnak bőven adunk pénzt erre. Miközben Törökország egyre kevésbé demokratikus ország, egyre kevésbé szabad ország. Juncker úr most Törökország számára még az a csatlakozási tárgyalások újrafelvételét is kilátásba helyezte. Tusk úr helyesen kifejtette, hogy itt az európai határokat kell megvédeni, és Európának magának kell megoldani a problémáit. A határvédelem hagyományosan tagállami feladat, ezt nem lehet a Merkel féle hippi kultúrának alárendelni, és a török autoritér rezsimnek sem ugyanígy. Hozzászólón Krisztofóró képviselő úr. Képviselő úr, másfél perce van Köszönöm szépen. Senki sem kételkedik abban, hogy szolidaritásra van szükség. Én azt hiszem, hogy mindannyian ebben egyetértünk itt ebben a plenáris ülésteremben. Senki sem akar szemet hújni, nem akar, nincsenek köztünk olyanok, akik nem akarnak szolidárisak lenni. Sőt, mindannyian azok voltunk a menekültekkel. De a menekült kérdés nem csak egy Európai Uniós kérdés, ez egy nemzetközi kérdés. Nem létezik az, hogy csak az Európai Unió szolidáris, és senki más. Nem elképzelhető és nem elfogadható az, hogy az Európai Unió egyedül kelljen megküzdjön ezzel a problémával, annélkül, hogy egy európai alapot hozunk, illetve egy nemzetközi vagy világszintű alapot hozunk létre a migrációs válságra. Az ENSZ szervezeteit is be kell vonni ebbe a folyamatba, hiszen például az arab országok még egyetlen egy fillérrel sem segítették ezt a mostani válságot. Én úgy gondolom, hogy ez nem helyes, és nem is igazságos az EU-val szemben, hogyha azt mondjuk, hogy az Európai Uniónak nem kellene ezzel foglalkoznia. Igenis, kell foglalkoznunk velünk vele, sőt, többet is kell tennünk, de azért azt nem mondjuk, hát az Európai Unió volt az egyetlen, amely valamit tett ebben a kérdésben. Ez elfogadhatatlan, hogy olyan országok, mint Törökország, ahelyett, hogy ők is segítenék a helyzet megoldását, mint ahogyan egyébként más földközi tengeri országok is megteszik, inkább kihasználja a menekültek ügyét arra, hogy az EU-ból pénzt csaljon ki. Pedig elképzelhető, hogy azért Törökország is beletette a mancsát az instabilitást okozandó Kék kártya következik. Wolf úrtól. Elfogadja? Igen. Wolf úr? Krisztoforó úr, nagyon örülök annak, hogy ezt a gondolatot támogatja, de itt nem csak egy EU-s kérdésről van szó, valóban ez egy globális kérdés. Néha pont ezért kellene kampányolni, az ENSZ-et kellene ebben összehívni, én azt hiszem, hogy az ENSZ nem volt képes ezt a problémát kezelni, mert nem hívott össze a problémával kapcsolatos nemzetközi konferenciát, ahelyett, hogy csak az Európai, ehelyett viszont csak az Európai Unióra öm, helyezte az összes nyomást. Krisztoforú úr? Igen. Az Európai Unió bebizonyította azt, hogy öm, szolidáris, nagyon is szolidáris, és ezért mi támogatjuk is az Európai Uniót. Önnek abban igaza van, hogy az ENSZ-nek is nagyobb kezdeményezésekkel kellene, kellett volna élnie, mert vannak olyan országok, amelyek nem tettek semmit, és nekik is gazdasági szinten legalább támogatniuk kellett volna ezt a helyzetet. Az arab országokra gondolok, vagy szó, Oroszországra, vagy pedig Amerikára. Nem lehet csak az Európai Parlamentre, csak az Európai Bizottságra helyezni minden nyomást. Tehát éppen ezért fontos lenne az, hogyha más nemzetközi szervezetekhez is fordulnánk, mert nekik is érzékenyen kell a menekültválság kérdésére reagálniuk, ne az EU egyedül kelljen ezzel megküzdjön. The next speaker is Mr. Következő felszólaló, Következő Köszönöm szépen. A Valetta csúcson is jelen voltam, és nagy örömmel dolgoztam az alapok létrehozásán, és nagyon örülök, hogy most itt újra Brüsszelben részt vehetek ebben a vitában. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ezek létrehozásában, és nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament ilyen nagy erőfeszítéseket dolgozott a témán, és október 14-i szavazatával elősegítette az alapok létrehozását. Az SZND frakció részéről világosá tettem azt, hogy friss forrásokra van szükség. Az alapokkal nem lehet egyszerűen csak új elkerülni az új források előteremtését, nem lehet egyszerűen csak átcsoportosításokkal előteremteni a szükséges forrásokat. A britek persze felhasználják ezt a vitát is, mint minden vitát, hogy Európát bírálják. Itt az ideje annak, hogy végre hozzájáruljanak a tagállamok az alapok finanszírozásához. Nagy-Britanniában is az, azonban mégis sokan vannak olyanok is, akik úgy gondolják, hogy koordinált segítségnyújtásra van szükség. Több ezer menekült érkezik ugyan Európába, de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Szíria közvetlen szomszédságában több millió menekült található, nagyon fontos, hogy az integrációt elősegítsük, elősegítsük a társadalmakba való integrációjukat, és elősegítsük a maguk és törékeny helyzetben lévő országokban a helyzet kezelését. Ez az alap a hosszú távú tervezés tökröz, és egy jobb jövőt kívánunk biztosítani. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Karász úr. Elnök asszony, tisztelt biztos asszony, hölgyeim és uraim, azok az emberek, akik kisebbnek tekintik a menekülés kockázatát, és nem tudnak már reménykedni abban, hogy rendeződik a helyzet a hazájukban, az ő számukra ez a két alap reményt jelent, egyfajta utolsó szalmaszál, amelybe belekapaszkodhatnak. Remélhetőleg a tagállamok nem fognak felelőtlenül bánni az ígéreteikkel. 2,3 milliárdot megígérni, 120 milliót befizetni, mindeközben ez szégyenletes, és önmagáért beszél, ezért én azt kérem, hogy az 1,4 milliárd visszafizetését a tagállamokba akadályozzuk meg. Ebből a pénzből kell a felmaradó összegeket előteremteni, és a szükséges gazdasági növekedésbe, munkahelyteremtésbe fektetendő összegeket ebből kell biztosítani, valamint a menekült hely, válság helyzet kezelésére is, csak így juthatunk előrébb, ha a tagállamok nem tesznek eleget ígéreteiknek. Köszönöm szépen a következő felszólaló, Spireki asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, Gorgiev asszony. A görögök befogadták a menekülteket Lesbos szigetén és számos egyéb helyen, és láttuk, hogy hogyan fulladnak meg gyerekek a tengerben, és jogosan kérdezik, és mi is azt kérdezzük, hogy az EU mit tesz. Az EU azonban nem csak azért felelős, amit tesz meg, és ezen alapok feltöltése Szíria és Afrika számára nagyon szükséges, de már rég, régóta szükség lett volna rá elkésett intézkedés, és a tagállamok önkéntes befizetéseinek van valamilyen határ, de nincs, azt mondják nekünk. Akkor meddig kell befizetni? Ezt senki nem mondja meg. Akkor hogyan tudjuk feltölteni a hiányzó pénzkasszákat a 9,4 milliárdot megkapó tagállamok miért kapják ezt meg, hogyha nem teljesítik kötelezettségüket? A harmadik országokkal való programjaink felügyelete hogy fog működni, ugye Törökország 3 milliárdot kap majd, hogyha a saját fellépésünket sem tudjuk korrigálni és felügyelni. Az euroszkepticizmus jogosan kap erőre, hogyha látják a polgárok, hogy hogyan zajlik ez. Azt szeretném mindannyiuknak mondani, hogy nagyon fontos ez a téma, de nagyon fontos az is, hogy helyesen használjuk azt az időkeretet. Nyilván sokkal hosszabban is ki lehetne fejteni a gondolatainkat, de erre nincs idő. A következő hozzászólónk Muresán képviselő úr, akinek egy perce van. Parancsoljon képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió költségvetése amikor most a migráns válság kapcsán felmerültek ugye megoldási ötletek, módosítások révén, még mindig nem lesz képes a problémát kezelni érdemében. Arra lenne szükség, hogy politikai prioritásként fogalmazzuk meg a következő év költségvetése kapcsán a migráns válságot hogy ne kapkodni kelljen, hanem legyenek tartalékaink a válság kezelésére. Tagállami szinten is, európai szinten is. Már most ugyan zajlanak a következő év költségvetéséről a tárgyalások. Georgieva asszonynak azt szeretném a lelkére kötni, hogy a tagállamoknak hívja fel a figyelmét korán arra, hogy ilyen pénzekre szükség lesz. Mert csak ha a származási országokban kezeljük a problémát, akkor lehet lassítani és enyhíteni a problémát, még ha megoldani nem is. Küzdök a mikrofonnal. Ezzel a képviselői hozzászólások végére értünk, mert Ribeiro képviselő asszonyt nem látom a teremben most áttérünk a catch the eye eljárásra szeretnék mindenkinek szót adni ehhez viszont azt kérem hogy az egy percet szigorúan mindenki tartsa be. elsőként mr polk képviselő úrnak adok szót. mr polk you have the floor. Děkuji, paní předsedkyně, já jsem neslyšel své jméno. Köszönöm szépen, elnök asszony, sajnos nem hallottam a nevemet. A témával kapcsolatosan a következőket szeretném elmondani. Igen, Európának segítenie kell, nincs kétsége felől. Szerintem Európának nem szabad félnie attól, hogy beavatkozzon a helyzetbe. Itt van most ez a két alap, Szíria és Afrika számára. Szerintem elkéstünk e két alap létrehozásával. Az érintettek már öt éve polgárháborús helyzetben élnek, és azt gondolni, hogy ezek az emberek vállalják a polgárháborúban a halált, vagy vállalják a hozzájuk méltatlan helyzetet a menekültáborokban, ahol a gyermekeiknek nincs perspektívája, nincs jövője, nos, azok tévednek. Én sem fogadnám el az ilyen körülményeket, én is útnak indulnék. Én fontosnak tartom és helyesnek, hogy Európa segítsen, üdvözlöm ezt a két alapot, de el kell mondanom, hogy elkéstünk ezzel. Fronzulika képviselő úrnak adok szót. Mr. Fronzulika. Madam Chair, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, én támogatni tudom ezt az első regionális EU-s Szíria alapot, ugyanis itt az illegális bevándorlás és a belső menekültek kérdését fogjuk felvetni, és a tagállamok és kötelezettséget vállaltak 1,8 milliárdos összegben az Afrika alap esetében. Az Afrika alapra kell figyelnünk, mert itt azért autokrata rezsimekkel tárgyalunk, és a korrupció melegágyába eltűnhet ez a pénz nagyon gyorsan. Ezek az országok bizonyos feltételeket kell, hogy betartsanak, és nem szabad, hogy ismét hagyjuk, hogy az Európai Uniót zsarolják. Nagyon fontos az is, hogy az európai tagállamok politikailag elkötelezettek legyenek a, a az alapok feltöltésében. A 2016-os költségvetésben ezt szeretném látni. Következő Tomasics képviselő. Köszönöm szépen. A Szíria-Afrika alap nem fogja a válságot megoldani. Ezek az intézkedések csak az Európai Unió impotenciájának mellékjelenségei, hogy nem tudjuk kezelni az általunk kiváltott problémákat ezeken a kontinenseken. Sőt, az ilyen típusú segítségnyújtás inkább kontraproduktív a, ha a migránsokon akarunk segíteni, akkor nem lehet közben Európát átépíteni, és minden európai ország határán új falakat húzni föl. Ha a migránsok nem kapják meg azt a világos üzenetet, hogy csak azokat tudjuk befogadni, és főleg nőkről és gyerekekről beszélünk, akiket háborús életveszély fenyeget, akkor őket is megcsaljuk, és magunkat. Mr. Jakovcsics képviselő úr. Köszönöm, elnök asszony. A világ folyamatosan és dinamikusan változik körülöttünk. A globális közösség naponta mást gondol sok mindenről. Ez egy utolsó pillanatban született kapkodó intézkedés, szükséges, de abszolút nem elegendő. A bizottság dolgozzon ki hosszú távú stratégiát, amelyet közösen alakít ki az ENSZ-szel, valamennyi donor partnerével, kereskedelmi partnerével, hiszen sok ország még semmit nem tett a probléma megoldásáért. Európa már is elég sokat vállalt. A mi dolgunk, hogy globális kezdeményezést indítsunk, ez az Európai Bizottság dolga. Nem elegendő a foltozgatás. Mr. Vigas, you have the floor. Sem deixar de ignorar os problemas humanitários. Köszönöm szépen. Ne felejtsük a humanitárius problémákat sem el. Az Európai Unió az egyik kezével felépít valamit, a másikkal ugyanazt eh, lerombolja. Általában a saját magunk által létrehozott problémákat próbáljuk eh, nem túl hatékonyan megoldogatni. Líbiában eh, véres konfliktust generáltunk. És felelősek vagyunk a migránsválság kialakulásáért is. Európa állandóan az értékeit hangoztatja, és nem felel meg a saját értékeinek. Terendúr az utolsó felszólaló, Terendúr a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogyha a migráció probléma, akkor hát nézzük csak meg, mit láttunk a történelem során. A homo sapiens Kenyából származott annak idején, és végül az egész földet, az egész bolygót leigázta. Úgyhogy nem nagy ügy ez. Szerintem Georgieva asszony a lehető legjobbat teszi, mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelenlegi problémát valamelyest kezeljük de nem fogjuk megoldani a problémát azzal, hogy egyre több pénzt öntünk a hotspotokba, a forrongó hotspotokba. Szerintem Európa gondol, Európának gondoskodnia kell a védelemről, a biztonságról is. Ezért szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy közös biztonság és védelem politikára van szükségünk. társaim, a kezdi eljárás végére értünk. Köszönöm, hogy fegyelmezetten gazdálkodtak az idejükkel, és tartottuk, amennyire lehetett az elcsúszott időkeretet. Most pedig megadom biztos asszonynak a szót. Parancsoljon! Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony! Két általános mondandóm van. Globális válságról van szó, és globális megoldásokra van szükség ezért. Az Európai Unió a világgazdaság 20%-át teszi ki, és 50%-át adja a világban a humanitárius segítségnyújtásnak. Tehát szerintem mi megtesszük a magunkét, nagyon fontos, hogy akinek van lehetősége, az így is járjon el, és minél nagyobb a jólét, annál nagyobb a felelősség. Ugyanakkor valóban egyetértek azzal, hogy mobilizálni kéne a világ közvéleményét, hogy segítsenek, és hogy a helyiek is jobban tudjanak magukon segíteni. Mint ahogy a pénzügyi és gazdasági válságot is sikerült valahogy kezelni, és megmutatta számunkra, hogy intézményépítésre, kapacitás bővítésre van szükség és közös fellépésre. Ugyanez igaz most a menekült válságra, sok még sokkal fokozottabb mértékben, kizárólag közös fellépésben lehet a problémákat megoldani. A határvédelem, a közös védelmi politika, a Dublini rendszer fenntartása, a koordinált, koherensebb, közép- és hosszú távú felelősségvállalás határainkon kizárólag összefogásban képzelhető el. Segítenünk kell a külső határokat védő országokat ebben a feladatban. A humanitárius válság megoldásának legjobb módja az elkerülés ezért sokkal többet kéne fejlesztésbe, konfliktus kezelésbe, béketeremtésbe investálnunk, hogy ne alakuljanak ki olyan háborúk, amelyeknek ez most a következménye. És a klímaváltozás valószínűleg egyre több helyen fogja kiváltani a társadalmi konfliktusokat, és az extrém erők előttérbe kerültek sok helyütt. Van lehetőségünk, teszünk is sokkal többet, mint a világ, és ezt kell folytatnunk. Ez volt az első általános megjegyzésem. A specifikus megjegyzésem pedig az, hogy egyetértek azzal, hogy más fejlesztési donor országokkal közösebben kellene fellépnünk. Múlt héten találkoztam az IMF-el, a Világbankkal, az USA-ban, az USA kormányával, és már kialakulóban van egy globális összefogás, amely messzebb mutat, mint a hirtelen válságkezelés. Itt nagy fiskális kapacitások felszabadítására, pufferek létrehozására van szükség, és az ilyen kényes helyzetek kezelésére van szükség. Szíria egyetlen értelemben jó hogy a világ lelkiismeretét, figyelmét felhívja arra, hogy, hogy sokkal jobban oda kéne figyelni ezekre a feszültségzónákra. Pragmatikus módon kell a pénzeket elkölteni. Ez a 2,3 milliárd egy bizottsági 10 milliárdos összegnek a részeként értendő. A az alapok specifikuma abban áll, hogy ezek új lehetőséget adnak arra, hogy új típusú összefogásban lépjen föl Európa, és hatékonyan és gyorsan. De az alapok révén nem fog csökkenni az elszámoltathatósági követelmény, jól átgondolt, hosszú távú programban gondolkodunk, amely átlátható. Hogy ez a pénzek átcsoportosításából van-e? Igen. Részben, de nagy része friss pénz. Egy milliárdot vettünk el a GDF tartalékból. Ez kifejezetten tehát a kezelési pénz, és valóban történt átcsoportosítás alacsony prioritású feladatokról ezen top prioritású feladatra. Szerintünk ezt jól tettük, hogy így állítottuk össze az összegeket. Ugye sok felszólaló itt volt, amikor elmondta a beszédét, kérdést is tett föl, de aztán elment, sajátos hozzáállás ez. Az Európai Uniónak nagyon is szép a bizonyítványa az humanitárius segítségnyújtásban és a fejlesztési támogatásban. Büszke vagyok arra, hogy korábbi szolgálatom, ahol dolgoztam, az Egyesült Királyságban nagyon sok ilyen támogatás koordinált, és erőforrásainkat sikeresen csoportosítottuk Szírián belüli segítségnyújtásra át, a szomszédság támogatására, a humanitárius segítség fele megy Szíriába, és a másik fele pedig a lázadók által kontrollált területen fog jót tenni. jelen vagyunk, markánsan jelen vagyunk, és mi vagyunk egyik azon kevés donodoknak, akik soha nem adták föl a céljaikat, és akik eh, nem bombákkal, hanem támogatással próbálják a helyzetet megoldani. Sokszor elhangzott, hogy pazarlóak vagyunk, és hogy 20 eh, éve nem hagyták jóvá a, a költségvetésünket, ez nem igaz. Nyolc éve már a fejlesztési pénzeket a számvevőszék ezek elszámolását rendszeresen elfogadja, és azt is kimutatta a számvevőszék, hogy amit nem sikerült hatékonyan elkölteni, az a hiba is főleg, hát hiba és nem csalás, tehát nem igaz az, hogy nagy pénzeket korrupcióra korrupciós módon ellopnak. A hiba arány magas, de javuló tendenciát mutat, és egyre hatékonyabbak a fejlesztési pénzeink. Különösen akkor lesznek azok, hogyha szorosan együttműködünk. Ezek az alapok újfajta cselekvést, fellépést tesznek lehetővé, láthatóságát is növelik, a problémának és a probléma megoldásának, tehát biztató jeleket látunk, például az USA-ban azt hallottam, hogy ehhez az alaphoz az USA is csatlakozik majd, vagy párhuzamos finanszírozással, vagy közvetlenül. Köszönöm a parlamentnek, hogy ezzel a témával érdemben foglalkozott, foglalkozik. És hogy innen is arra szólítják fel a tagállamokat, hogy zárjanak össze. Schmidt miniszter úrnak pedig meg szeretném köszönni, hogy amit eddig tett, bár minden ö, külügyi biztos és elnökség így működne. Szajnak ezt a kimerítő választ, amit a témában adott, és végül megadom a szót Schmidt miniszter úrnak, parancsoljon. Merci, euh, madame euh, la présidente. Köszönöm szépen. Nem sok mindent tudok ehhez hozzáfűzni alelnök asszony sok mindent elmondott. Én azt hiszem, hogy nagyon sürgős a helyzet, és valóban mobilizálni kell az összes rendelkezésre álló forrást. Az is igaz, hogy bizonyos tagállamok nem kellőképpen reagáltak még, és az összes kötelezettségvállalást még nem, tett, nem követték tettek, de azért mégiscsak az Európai Parlamentnek is szerepe van ebben, egy erős üzenetet kell közvetítenem, annak érdekében, hogy ezeket a kötelezettségvállalásokat mindenki betartsa. Ugyanakkor nyíltan azt is ki kell mondani, hogy itt nem két teljesen különböző személyiségről van szó, az egyik oldalon nincs ott az unió, a másik oldalon a tagállamok. Hát tulajdonképpen amit teszünk, azt EU-s szinten próbáljuk meg tenni, Bizonyos hozzájárulások az Európai Unió költségvetéséből érkeznek, de hát abba is végül is a tagállamok fizetnek be, és a többi forrás pedig a tagállamokból érkezik közvetlenül. Önök is most elmondták, hogy a Trust Fund esetében fontos az, hogy nyissunk, és itt egyesek rámutattak arra, annak a fontosságára, hogy egy rendkívül fontos európai kérdés, hiszen Európa szomszédságában történnek a dolgok, és ráadásul Európába menekülnek a menekültek, de nem csak erről van szó, és valóban nem csak Európát érinti ez a ö, helyzet, és ez a válság. Ez egy nemzetközi válság, és az is egyértelmű, hogy ha tenni szeretnénk valamit, akkor akkor az egész nemzetközi közösséget be kell vonnunk ebbe a folyamatba, mert bizony vannak olyan tagállamok, akiknek szintén érdeke az, hogy helyesen kezeljük ezt a mostani válsághelyzetet. A második gondolat messzebbre vezet, tehát a távolabbi jövőbe. Az egész fejlesztéspolitika azért ezt jobban át kellene gondolnunk a jövő szempontjából, a jövőre nézve. Nem gondolom azt, hogy ez egy hatalmas sikertörténet lett volna. Tehát ezt vissza kell tekinteni erre az időszakra, meg kell nézni azt, hogy mennyire hatékonyan költjük el a pénzeinket, és hogyan tudjuk bevonni a folyamatba az érintett országokat. Mert bizony vannak olyan helyzetek is, amikor nincs is állam, és nincsen jogállamiság ezekben az országokban, tehát ez is problémát jelent, mert például Eritrea esetében nagyon jól tudjuk azt, hogy ott van egy olyan rezsim, amely elüldözi főként a fiatalokat, mert a fiatalok egyébként csak katonáskodással töltenék az egész életüket, és ezt pedig ők elutasítják. Tehát innentől kezdve ez egy nehéz helyzet, és természetesen több helyen kell hatnunk a hosszú távú megoldás érdekében. És most ezt a rendkívül gazdag vitát azzal zárnám le, hogy nagyon világos üzenetet fogok elvinni magammal innen. Az egyetlen megoldás a problémákra a szolidaritás, nincsen más válasz, és nem egyesekre vagy másokra kell mutogatni. Nem így fogunk eredményeket elérni. Én ezt vontam le a itt elhangzott felszólalásokból. Köszönöm szépen! Köszönöm Schmidt miniszter úrnak az záró gondolatait, képviselőtársaim, ezzel a vitát lezárom. Át is térünk a következő napirendi